Right, ladies and gentlemen, dear colleagues, welcome to... Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, üdvözlök ma mindenkit az AFED szakbizottság ülésén. 8 perc késésben vagyunk már és úgyhogy jobb, ha elkezdjük. Első pont a napi rend elfogadása. Hogyha senkinek nincs ellenvetés, akkor elfogadottnak tekintjük a napi rendet. Az elnök közleményei a második napi rendi pont, nekem magam részéről nincs közlendőm. Harmadik pont a legutóbbi ülésünk, jegyzőkönyvének elfogadása. Erre az ülésre május 16-án került sor, hogyha senkinek nincs az ülés végéig megjegyzés ezzel kapcsolatosan, akkor elfogadottnak tekintjük. A tolmácsok közben tájékoztatni szeretnék a hallgatóságukat, hogy az egyoldalúan bevezetett igazságtalan munkafeltételekkel szembeni tiltakozásuk 36. napjához érkeztek. Sajnálattal közöljük önökkel, hogy a mai nap alkalmával csak 18 óra 30-ig biztosítjuk a tolmácsolást, köszöntjük a figyelmet. Elnök, üdvözöljük Karin Kreisler, osztrák szövetségi Európai Ügyi Integrációs és Külügyminisztert, az, aki az osztrák elnökség prioritásairól fog beszélni közben. Itt lesz, vagy van Nikolas Másik és az osztrák állandó képviselet részéről, látom már, itt van a teremben. A feljegyzésében az áll, hogy lehet, hogy elkésik, ezért nem voltam biztos, hogy itt van. Kreisler asszony, az elnökség, az adott soros elnökség elején mindig megszoktuk hallgatni a soros elnökség képviselőjét, így az AFET ennek a hagyománynak megfelelően most is meghívta a külügyminisztert, a soros elnökség külügyminiszterét. Hat hónappal ezelőtt például a bolgár külügyminisztert üdvözölhettük itt. Ismét csak egy kulcsfontosságú pillanathoz érkeztünk Európában. Az Európai Uniónak meg kell reformálnia magát, és kulcsfontosságú döntéseket kell hoznia, hogyha szembe akar nézni a kihívásokkal. Döntenünk kell a közös jövőnkről és a multilateralizmus jövőjéről. Most azonnal meg is adnám önnek a szót, hogy bemutassa az osztrák soros elnökség prioritásait, és még egy szervezésbeli közlendőm van, nincs ma holland tolmácsolás. De úgy látom, nincsenek itt holland vagy flamand kollégák egyébként sem a teremben. Kneisel miniszterasszony, még egyszer üdvözlöm Önt az Európai Parlamentben, meg is adom Önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm, kedves David McAllister! Hölgyeim és uraim, jó napot kívánok mindenkinek! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy újra itt jár, járhatok. Egy évvel ezelőtt körülbelül lehetőségem nyílt arra, hogy ebben a teremben előadást tartsak. Most először is üdvözölni szeretnék mindenkit. Egyikőjüket, másoljukat meg is ismerem, Péter Leurat például, Eugen Freundot és másokat is, akiket az elmúlt évek során találkozhattam már. Úgyhogy Külön örülök annak, hogy egyeseket itt megismerhetek a teremben. Ismerős arcok a számomra. Köszönöm szépen előre is a tolmácsok munkáját. Nagyon fontosnak tartom, hogy megkönnyítik a kommunikációt közöttünk, és eh, előre szólnék, hogy eh, különböző nyelveken fogok felszólalni, angolul, franciául, németül, váltogatni fogom a nyelveket de persze a vita során majd válthatunk angolra, ez ugye jelen pillanatban a lingva francánk, a közös nyelvünk, vagy pedig adott esetben spanyolul és olaszul is megpróbálhatok válaszolni a felvetésekre. Nagyon hálás vagyok egyébként a kollégáimnak, akik előkészítették a beszédemet, úgyhogy franciául kezdeném akkor most. Nagyon szeretem a francia nyelvet. Tisztelt elnök úr, kedves eh, Dávid és eh, tisztelt bizottsági tagok, megtiszteltetés, és ugyanakkor nagyon nagy eh, vágyam is volt, hogy külügyminiszterként szólhassak önökhöz, és természetesen miután Ausztria az unió elnökségét adja. Szeretném biztosítani önöket, hogy én személy szerint nagyon nagy tisztelettel vagyok a parlament elett iránt az parlament a jogalkotási folyamatban, de intézményként is nagyon nagy szerepet játszik, és nagyon fontos a hatalmi ágak szétválasztása ugyanis ez az elv a jogalkotás, végrehajtó hatalom és igazságszolgáltatás szétválasztása képezi Európának az alapját és az kontinens minden építkezését. És ez a végrehajtói hatalomnak a különvállása tette olyan a kontinensünket, amilyen mit tehetnénk jobbat, mint hogy Molière nyelvével élve, és emlékeztetnénk egy olyan helyzetre, amit Montesquieu említett, aki 1748-ban művében a, jog, a törvény szellemében azt írta, hogy nincsen szabadság, hogyha a megítélésnek a hatalmát nem választjuk el a jogalkotási és végrehajtói hatalomtól. Montesquieu az én egyik kedvenc filozófusom, és úgy gondolom, hogy célszerű emlékeznünk erre az alapelvre, amit Montesquieu nem is olyan régen tanított nekünk. Tehát a hatalmi ágok szétválasztása és a, ö, az igazságügyi ellenőrzés egy olyan dolog, amit én nem, országos, nemzeti szinten végeztem, és nagyon nagy öröm számomra, hogy most európai szinten így itt lehetek önök között. És hogyha még szabad Montesquieu-t idéznem, minden elveszne, hogyha ugyanaz a személy, vagy ugyanaz a testület egy, egyben gyakorolná mind a három hatalmat, tehát létrehozná a törvényeket, végrehajtaná, majd pedig eldöntené a különböző bűncselekményeket, vagy a magánemberek vitáit. Most pedig angolul fogok beszélni. Ez lesz a az elnökség alatti egyetlen ilyen megjelenésem, és azt már mond, szeretnék megtisztelni a bizottságot, és tagjait, hogy egy informális párbeszédet folytassunk az elkövetkezendő hónapokban, hogy elmélyítsük a párbeszédet. Tekintsék ezt az osztrák vendéglátás, szíves vendéglátásnak, és a külügyminisztériumban, irodában hívom meg az érdekelteket, és Bécsben, és nagyon szívesen lát, ebédre is vendéglátom, vendégül látom önöket. Tisztelt elnök úr, tisztelt bizottsági tagok, Ausztria számára ez az első elnökség a Lisszaboni szerződés hatályba lépését követően. A CFFP-ben értelmében bízunk Mogarini asszonyban, hogy ő megfelelően irányít minket, és egy, hogy egy koherens külső politikát végez. Mi az osztrák kormány támogatjuk a főképviselőnek az erőfeszítéseit, és szeretném megragadni az alkalmat, hogy Friderikának és munkatársainak köszönetet mondjak azért a kitűnő munkáért, amit 2014 óta végeznek ez egy szerelem első látásra eset volt Mogherina, Frederica Mogherina és közöttem, mert mindketten a külügy, külpolitikában szocializálódtunk. Ez az én szívemhez nagyon közel álló terület, és ezzel foglalkoztam a karrierem legnagyobb részében. Már eddig is egy nagyon egy sikeres együttműködést folytattunk a külszolgálattal, és ezt a továbbra is így szeretnénk tenni. Elnökségünk ideje alatt a teher megosztását tűzőki célul, valamennyiknek különböző szakértelmünk, közös ismereteink vannak a minisztériumok, az intézmények révén, és úgy gondolom, hogy egymást kiegészíthetjük és segíthetjük egymást. Vannak, akik jobban ismernek egy adott területet. A földrajzi hovatartozás is nagyon fontos a e tekintetben. Friderika Mogherini főképviselő ami nagyon sokat dolgozott azon, hogy koherens külpolitikai megközelítést alkalmazon. Ausztria továbbiakban is támogatni kívánja Mogherini asszonynak a tevékenységét, hogy az európai globális stratégiát meg tudják valósítani. Észtország Bulgáriával együtt a ö, hármas, a, a, az elnökségi trió képzését szeretnénk véglegesíteni. 18 hónapos programunk van így hármunknak, amelyek a fő témák. Először is a foglalkoztatás Európája. Nem munkát mondtam, mert a munka és a foglalkoztatás az két különböző dolog. Tehát valami megélhetési forrás kell. Most van egy olyan probléma, hogy vannak fiatalok, akik nem találnak állást a megfelelő, nekik megfelelő területen. Tehát a foglalkoztatás Európájáért, a növekedésért és a versenyképességért kell küzdeni. Második dolog, egy olyan Európára, Unióra van szükség, amelyik valamennyi EU-s állampolgárt védi és támogatja, és harmadsorban pedig szabadság, biztonság és igazság Európája, egy, egy fő erős szereplőnek kell lennie Európának, amelyet komolyan vesznek. Az osztrák elnökségnek nagyon sok komplex ügyön kell majd dolgoznia, amelyek a CSFP-hez kapcsolódnak a külső határok védelme, a közös európai menedékügyi rendszer reformja, és, támog- és az Egyesült Királyság kilépésének vel kapcsolatos tárgyalásokat is vinni kell. Folytassuk a prioritásainknak megfelelően, ezekről szeretnék most néhány szót mondani. Az osztrák elnökség programja ami a e, Védelmező Európa címet viseli. Ennek az a célja, hogy közvetlenül adjunk választ az Európai Uniós állampolgárok aggodalmaira. Az osztrák erőfeszítések arra fognak irányulni, hogy megerősítsük Európát, hogy közelebb kerüljünk az állampolgárokhoz, és bizalmat építsünk ki. Valamennyien tisztában vagyunk azzal, hogy nagyon sok országban valahol elveszítettük az állampolgárokat. Ez azt jelenti, hogy az állampolgároknak fontos, hogy bízzanak az unióban, a rendszerében, és az tagállamok egymás iránti bizalmában. Az Európai az osztrák elnökség ennek megfelelően prioritást ad az Európai Unió védelmező szerepének, és itt engedjék meg, hogy nagyon röviden elmondjam, hogy ez a három prioritási terület, ez mit jelent. Először is Biztonság és migráció. Második, fenntartani a versenyképességet a technológián keresztül. Ennek a játéknak a neve a digitalizálás, a robotizálás és a mesterséges intelligencia. Ezek azok a kihívás, és itten a technológiai előnyből veszítünk szemben Kínával, Ázsia egyéb részeivel. Időnként leszakadunk, el és nem tudunk olyan gyorsan lépni, ami, mint ahogy ez szükséges lenne. Harmadik dolog, stabilitás a szomszédságban, ez további közeledést eh, igényel Európa részéről Nyugat-Balkán, illetve dél-kelet eh, irányba. Én eh, szándékosan kerülöm a Nyugat-Balkán kifejezést. Szarajevó, Belgrád, Skopje és európai városok a Szarajevói Filharmónia koncertteremben jártam, vagy a Belgr- eh, belgrádi eh, kiállítási csarnokokat, akik ismerik, azok nagyon jól tudják, hogy ezek Európának a részét, ez nem egy eh, földön kívüli terminológia. Ami pedig a migrációt illeti, szeretném hangsúlyozni, hogy sokkal szorosabban együtt kell dolgozni harmadik országokkal annak biztosítása érdekében, hogy hatékony legyen a visszafordítási politika. A párbeszédet meg kell erősíteni, a a származási országokkal, és adott esetben partnerséget kell kialakítani, és ugyancsak fontosak a tranzitországok is. Sok szubszaharai afrikai ország valamint a hosszú távú demográfiai fejlődés azt igényli, hogy megfelelő partnerséget alakítsunk ki az afrikai országokkal, és az összességében úgy kell, hogy kitolgozásra kerüljön, hogy mindkét fél érdekei érvényesüljenek. A múltban ez nagyon sokszor nem így volt. Az osztrák elnökség szándéka, hogy nagy hangsúlyt adjon a humanitárius segítségre, szorosabb kapcsolatot jelent ez azon országokkal, amelyek hajlandóak együttműködni a visszafogadásban. Láttuk azt is a múltban, az elmúlt 11 évben, hogy a humanitárius beavatkozás mennyire rontott adott esetben az együttműködési lehetőségeket. Fontos, hogy megfelelő támogatást adjunk azoknak, akiknek védelemre van szükségük még Európa elérése előtt, ugyanakkor akik és hogy megakadályozzuk, hogy a veszélyes úton kerüljenek el Európába. Ezekkel a kérdésekkel foglalkozni fogunk szeptember 20-án Salzburgi csúcsó értekezletű ülésünkön, és ezért szerepel az Európai Tanács napirendjén is. A CFSP-t nézve ezért fontos az Európai Unió globális stratégiának végrehajtása. Tehát az prioritásaink a következőket fogják képezni. Tehát növekedő biztonsági a, köz, a szomszédságban, dél-kelet, Európában, megfelelő európai rendet kialakítani, megerősíteni a kapcsolatokat Európa és Ázsia között. Munkatársaim, európai ügyi Miniszkertén is Ázsiát nagyon fontosnak tartjuk, mert legutóbbi könyvből az volt, hogy a az észak-atlanti világból a csendes-óceáni világba való átmenet. A dél-kelet-európai stabilitást illetően nem csak gazdaságról van szó, hanem stratégiai fontossága is van ennek. És később majd még beszélhetünk erről egy vita során, de szeretném itt már elmondani. Teljes mértékben értem a szkepticizmust, ami időnként megnyilvánul. Ami leginkább hiányzik a mi köreinkben, ez az elmúlt évtizedek tapasztalata alapján mondom, az igazi geopolitikai gondolkodás sok esetben a nagyon leköt bennünket a mindennapi ö, munka, holott sokkal szélesebb ö, mérték, ö, méretekben kellene gondolkodnunk, és miután volt lehetőségem Franciaországban tanulni, akkor ismertem meg ezt a gondolkodásmódot. Ez valami, amit valóban meg kell erősíteni a munkánk során. Nem csak arról van szó, hogy részletekben gondolkodunk, a részletek nagyon fontosak, nem szeretném ezeket megkerülni, de arról van szó, hogy sokkal szélesebb látókörrel kellene rendelkeznünk, és ez az, ami fontos. Mert egyébként azt kockáztatjuk, hogy egy vákum keletkezik, amit viszont mások nagyon könnyen kitölthetnek, mert vannak dolgok, amiket esetleg könnyebb kezelni másoknak. Tehát Dél-Kelet-Európáról beszélve elnökségünk célja, hogy bátorítsuk partnereinket, például Észak-Macedóniát, a korábbi Firomot, az európai tagsághoz vezető úton. Szerbia, Montenegro és a tanácsi konklúzióknak megfelelően segíteni kell az előkészítő munkában Albániát és Észak-Macedóniát. Továbbá kell foglalkoznunk olyan kérdésekkel való foglalkozásra is, hogy különböző célzott vitákban részt kell vennünk az unió belül is. Különösen két ország, jelölt ország, potenciális csatlakozó, illetve hat partnerünk van, plusz Törökország, ezeket fel fogjuk kérni, illetve meg fogjuk hívni egy munkaebédre, illetve külügyminiszterekkel együtt, augusztus 31-ére kollégáinkkal együtt, annak érdekében, hogy megvitassuk velük a közös ütemtervünket. Továbbá Ausztria szorosan együtt fog működni a különböző régiókkal, speciális feladatokon, mint például a bilaterális konfliktusok megoldása. Ez a ö, Bécsi csúcsnak a folyamánya. Ként. Ez is egy jó hír ebből a térségből. Ezek segíthetnek, és ez egy ösztönzőleg hathat. Tudom, hogy még meg kell várnunk a népszavazást, de nagyon örülök annak, hogy a észak-macedón és görög tárgyalófelek ennyire ö, türelmesek voltak, nem volt könnyű feladat, és ö, nem igazán vagyok jó magam, jó diplomata, mert türelmetlen vagyok, de ö, elismerem az ő bátorságukat, mert igazi bátorság kell ahhoz, hogy elvégezzék azt a munkát, amit már eddig elvégeztek. A multilateralizmust illetően engedjék meg, hogy ezt illusztráljam egy konkrét kérdéssel. Az Iránnal folytatott nukleáris egyezmény. Valamennyien tudjuk az elmúlt hónapok kronológiát, az Egyesült Államok egy ilyen ingadozó helyzetet eredményezett, és megpróbáltuk megmenteni ugyanakkor ezt a megállapodást. Már más alkalommal is elmondtam, és szeretném megismételni, hogy meggyőződésünk, hogy nem arról van szó, hogy adott esetben egy megállapodást veszítünk el, a, hanem az a fontos, hogy a szavahihetőségünket veszítjük el. A nemzetközi rendben az a szokás, hogyha ha a nemzetközi jog mindig is a, nagyon sokat szenvedett az iraki háború óta. Már korábban is rossz bőrben volt, de a szavahihetőséget nem lehet megvásárolni, csak kivívni lehet. Tehát itt az forog kockán az iráni nukleáris egyezménnyel, ami rendkívül fontos. Ezért az osztrák elnökség minden tőle el fog követni Federica Mogherini munkatársaival együtt, annak érdekében, hogy ez a szerződés menthető legyen. Szeretném folytatni ebben a kontextusban, hogy a szerep szerepünk az is, hogy több ENSZ ügynökség és más nemzetközi együttműködési szervezet is Bécsben található. Ez azt is jelenti, hogy folyamatosan lehetőség van a párbeszéd fenntartására, különösen kelet-nyugati kérdésekben. Most pedig visszatérnék ahhoz, amit már korábban mondtam, Európa-Ázsia kapcsolatának az elmélyítése. Európa-Ázsia összekapcsolása kulcsfontosságú elem lesz, hogy egy szorosabb együttműködést és köteleket építsünk ki. A következő csúcsértekezlet való, nyilvánvalóan Pécsben összejött a hivatalosok, az ASEAN és az uniós vezetők is fognak találkozni, együttműködési kérdéseket megvitatni. Mint tudjuk, fel kell készülnünk mindenféle eseményekre. Vannak, akik talán emlékeznek a 2010-es kérnek a kérdésére a force Major, ami a viszmajor, ez egy olyan dolog, ami elháríthatatlan, és fel kell készülnünk mindarra, ami adott esetben ránk várhat. Megkértem a kollégákat is, hogy készítsenek egy kockázat elemző mátrixot. Nagyon foglalkoztat bennünket a jemeni helyzet, a palesztin területek helyzete, az osztrák elnökség mindent meg kíván tenni a diplomáciai erőfeszítések támogatásában, hogy a béke és a megbékélés lehetővé váljon. Amikor az USA-val való együttműködésről gondolkodunk, illetve a transatlanti partnerségről, akkor tudatában vagyunk, annak, hogy mindaz, amit itt például ma délután is történik Brüsszelben, annak komoly kihatása lehet a jövőre, de egyelőre inkább a szemlélődő állásponton vagyunk, mint az aktív szereplésen. Ausztria üdvözli a kotonó utáni egyezménynek a alakulását, illetve a 2023-as agendát. Latin-amerikai országok fontos partnerek számunkra, fontosak a multilateralizmus szempontjából, és fontosak az Unió latin-amerikai stratégiája szempontjából is. Engedjék meg, hogy az Unió globális stratégiájával végezzem, és az stratégiai autonómiánkról beszéljünk, ahhoz, hogy új szintet érjünk el ambícióinknak megfelelően. Fontos, hogy multilaterális partnereinkkel együtt működjünk, OECD, NATO, Afrikai Unió, amit látjuk, a, ami a feladatunk, az az, hogy megpróbáljunk ellenembe menni az unilaterális megoldásoknak, illetve a bilateralizmusnak, és tudatában kell lennünk annak, hogy ennek a, az, hogy ez felütötte a fejét, ez bizonytalanságot jelent az állampolgárok számára is. A, és a globalizáció önmagában is sok bizonytalanságot hoz. Nem szabad meglepődnünk mindazon, ami napjainkban történik. Engedjék meg, hogy először is köszönetet mondjak a figyelmükért, és engedjék meg, hogy biztosítsam önöket ismét arról, hogy az együttműködés bármilyen formáját vállalom, mert nagyon fontos az a jogalkotási feladat, amit önök végeznek, és a ö, mi végrehajtó munkánk nélkül Európa nem tudna működni. Thank you, Minister Köszönjük szépen, Kneissl asszony. Köszönjük, miniszterasszony, ezt az áttekintést az osztrák elnökség legfontosabb célkitűzéseiről. Általában az a formátum, hogy a kollégák kérdéseket tudnak feltenni, és aztán ön ezekre egy körben válaszol, és össze is foglalja. Úgy tudom, hogy egy 25 percünk van még. Nyolc kollega kért szót eddig, ennyien szerepelnek a listámon. Tíz, bocsánat. Hát, egy és másfél perc időre kérem, hogy mindenki korlátozódjon és Préda úr kezdi a frakciókat követve. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm miniszter asszony, hogy itt van, hogy beszámoljon a prioritásokról, és először is szeretnék önnek nagyon sok sikert kívánni ehhez az elnökséghez. Szeretnék megemlíteni két kérdést. Az első az kapcsolódik ahhoz, amit ön Dél-Kelet-Európaként emlegetett, mi inkább Nyugat-Balkánról szoktunk beszélni, és szeretném megtudni, hogy mi az ön véleménye a bosznia-hercegovinai helyzetről, illetve a választásokról, amik majd most lesznek. És egy nagyon súlyos migrációs krízis van, körülbelül 5000 személy van Bosznia-Hercegovinában, és a hatóságok tulajdonképpen nem tudják, hogy mit csináljanak, tehetetlenek. Második kérdés, ez pedig a múlt héten volt az agendánk, a plenárison tárgyaltunk erről, ez Moldávia. Múlt héten egy állásfoglalást is elfogadtuk, és azt kértük, hogy egyetlen egy erót se küldjenek Kisinovba, azt megelőzően, hogy nem tisztázódott a bank csalás és a demokráciának a megerősödése. Mi a véleménye Moldáviáról? Lekenstein úr következik. Csatlakozom az előttem szólóhoz, Préda úr felvetéséhez, különös tekintettel a Nyugat-Balkánnal kapcsolatos megjegyzésére. Nagy örömmel hallgattam a miniszterasszonytól, hogy ő és csapata azt az utat, amelyet a tanácson belül talán egy kicsit túlságosan is óvatosan fogalmaztak meg, folytatni kívánja. Azt gondolom, hogy megérdemelték az érintett országok. Szerbia igyekszik a stabilitást szolgáló reformokat tető alá hozni, a bírósági rendszer reformját, igazságügyi reformot, és Albániát is ide sorolom. Úgyhogy itt most a hitelességről is szó van, amikor nekünk is le kell tennünk valamit az asztalra az ígéreteinket illetően. A macedón régióbeli kollégáink is megérdemlik a támogatásunkat, ugye referendumra kerül sor hamarosan, és az ottani polgárokat tudatni kell az a kapcsolatban, hogy örömmel tölt el bennünket az, hogy megoldásra jutottak a görög kormányjal, és nagyszerű lenne, hogyha a szövetségi kancellár úr is be tudna ebbe kapcsolódni, hiszen ő volt az egyetlen külügyminiszter, aki annak idején beszállt ebbe a tárgyalási körbe, miközben nagyon sokan ezt nem akarták. Úgyhogy így jó, ha tudjuk, hogy az osztrákok melyik oldalon állnak, sőt, hogyha tudatjuk is ezt. Tánok úr, parancsoljon. Köszönöm szépen. Igen, Kneisel asszonytól nagyszerű expozét hallottunk, globális áttekintés, de a magam részéről a multilateralizmus hatékonyságának támogatását nem tudom támogatni, és az, hogy trans atlanti kapcsolatokra is támaszkodjunk, ezt nem, nem látom magam előtt. Az amerikai elnöktől is azt hallottuk, hogy agállyal tölti el a NATO vezetőkkel és mélyasszonyjal, sőt nagyobb, mint a, a, a félelmi, mint hogyha Putyinnal kellene találkoznia. Vannak persze agályok itt a bilaterális találkozókat illetően, különösen, hogyha Trump és Putyin kettesben találkoznak, lehet, hogy akár a térképeket is újra rajzolják a Nyugat-Balkánon, vagy Dél-Európában. Én vagyok a felelős egyébként Montenegrónak és hát a Donbass és a Krím, hát tudjuk, hogy ezekkel mi történt. Ukrajnával is vannak történelmi hagyományok, ismerjük az egész monarchia történetét is. És a krím elcsatolását Trump el fogja ismerni, és a Donbasszal kapcsolatban is hasonló lehet a jövő, úgyhogy ezek azok a dolgok, amik engem magája töltenek el. Nem tudom, hogy erre van-e válasza. Nagyon könnyű kérdéseket kapott a miniszterasszony. Ivo Weigel kap szót az ALDE részéről. Miniszterasszony, szeretettel köszöntöm itt a körünkben, más időszakban már találkoztunk, onnan ismerjük is egymást, és korábbi újság is, újságíróként is nagyon átfogó képet adott mindig a szabad gondolkodásnak ön nagyon jó megtestesítője, és az osztrák politikai ismerőjeként azt gondolom, hogy nagyszerű külügyminisztere van, az országnak kurcúrtól jó örökséget vett át. A prioritásai is kiválóak, nagyon jól strukturáltak. Egy dolgot szeretnék csak kérdezni. És szlovénul teszem föl, hogy még egy nyelvet hozzáfűzzek itt a kombinációhoz. Európa, Európa je očitno... Európa úgy tűnik, hogy politikai átmenetben leledzik, és egy, ez a politikai átmenet tulajdonképpen természetes is lehet, de a populizmus logikája egyre inkább el harapózik, a megfélemlítés, a félelemkeltés, a xenofóbia, idegen gyűlölet, ezek azok a tendenciák, amelyek felerősödnek. Az érdekel, hogy erre ön, mint osztrák politikus, hogyan fog reagálni, hogyan fogja tudni ezt visszafordítani, hogyan tud harcolni ezek ellen. Hiszen nem akarjuk, hogy az európai politika a populizmusról szóljon csak, és a, a félelemkeltésről. Rebecca Harms következik most a zöldek részéről. Miniszterasszony, kicsit irritált, hogy ön a keleti partnerségről és a kontinens igazi keleti részéről nem szólt egyáltalán hiszen Ausztria nagyon sokszor kritikus volt bizonyos döntésekkel kapcsolatban, amit az Unió hozott, és Tanok úr kérdéseihez csatlakozva engem az érdekelne, hogy Ausztria ezt a politikát hogyan kívánja tovább alakítani. Ön is említette a nemzetközi intézményeket, az EBS-t e és a monitorozó misszió Alexander Hook képviseletében itt volt, a Donbass ról és az ottani eseményekről számolt be, amelyek egyre rosszabbul alakulnak, és igazából érdekelne, hogy az osztrákoknak mi a terve ezzel kapcsolatban. Aztán van egy konfliktus, amely eszkalálódik, Oroszország megint csak nemzetközi jogot sért, hiszen ukrajnai, ukrán kikötőket használnak orosz hadihajók, és ezeket a kikötőket az országon belülről már nem lehet ellátni, hiszen szinte megszállták. És hát mindez nyilván a VB alatt történik, amikor el van terelve a figyelmünk mindenről. Giorgio képviselő következik. Köszönöm szépen, szép jó napot kívánok, asszonyom! Azt gondolom, hogy számos problémával konfrontálódik Európa, és igazából azon gondolkodom, hogy ön is ügyvélje, hogy a Lisszaboni szerződés hát újra vizsgálandó, mert nem tudjuk, hogy ez szolgál-e bennünket. Aztán a bevándorlással kapcsolatban szeretnék egy kicsit mélyebb analízust kérni, a tekintetben, hogy hogyan kívják meg oldani ezt a kérdést. A Brexitről nem túl sokat mondott, sőt, semmit nem szólt erről. Szeretném kérni öntől, hogy ezzel kapcsolatban nyilatkozzon meg. És a másik kérdésem az, hogy egyetérte azzal, hogy mindezen problémák hatására Európa esetleg szét is eshet-e? Mit gondol ezekről a kérdésekről? Köszönöm, mondja az elnök. Az e FDD frakció nincs jelen, de az ENF részéről Borgéci úrnak adok szót. Köszönöm szépen. Szeretettel köszöntöm a külügyminiszter asszonyt Ausztriából. Egy nagyon tág keretet határozott meg a nemzetközi kapcsolatok kontextusában. Nagyon sok kormányt, és így az én kormányomat is, leginkább az foglalkoztatja mostanában, hogy egyre többen próbálják meg elérni a partjainkat, bejutni az országainkba. Felmerült annak a lehetősége, hogy azzal állítjuk meg ezt a trendet, hogy a menekülteket, segítőket egyszerűen ellehetetlenítjük. Ezzel viszont emberi jogi sértéseket követnénk el. Az is fölmerült, hogy ezen hajóknak a kifutását hogy lehetne egyáltalán megakadályozni. Nem tudom, hogy Ausztria e tekintetben egy kicsit latba vetné, vethetné a súlyát, saját súlyát, a politikai dialógus meghatározta már Mogherini főképviselő asszony. Mi a helyzet az eredményeket illetően? Hiszen túl sok és jó eredményről azt gondolom nem számolhatunk be. Aztán a parlament is utalt arra, amit a bizottság ugyan nem karolt fel, hogy hogy egyfajta marsal segít kellene az afrikai országok számára tető alá hozni. Erről mit gondol? James Carver kap még szót másfél percben az el nem kötelezettek részéről. Köszönöm szépen. A miniszter asszony Montesquieu-t is idézte. Lehet, hogy nem egyet azzal, amit mondok, hogy azok a törvények, amelyek nem szolgálnak semmit igazából, tényleg nem valók semmire, de gyengítik azokat, amelyek léteznek. Lehet, hogy az egész EU-s szabályozás is egy kicsit ebbe az irányba mutat. Jement említette önt, és az iráni nukleáris megállapodást. Nem tudom, hogy egyfajta proxy háborúról van ez szó Irán és a koalíció között, és tulajdonképpen mindannak kontextusában, amit ön mondott, amennyiben ez így van, hogyan lehetne ezt megoldani. Most minden frakciótól meghallgattunk egy-egy tagot, ketten szeretnének még szót, az elhangzott képviselők szeretnének még hozzászólni, Meszerics úr is, és addig, amíg ön az expozéját előadta, abban maradtunk, hogy 10 perccel tovább marad. Rendben van ez, ugye? Kárász úr, köszönöm szépen, szeretettel köszönöm. Miniszter asszony, az első kérdés nyugat-balkáni csúcs zajlik éppen. Nyilván az egész régióra gondol, talán ezért nem használja ezt a terminust, de az egyik fontos stratégia az az, hogy az Unió öt tagállama nem ismeri el Koszovót. A kérdés az, hogy mit lehet tenni, akár a Szerbia-Koszovó problémának a megoldására, hiszen ez szorosan összefügg azzal, hogy a bizottság szeptemberben van, vagy októberben többségi szavazásra szállja majd el magát az egyhangúság helyett. Egyszerűen azért, hogy cselekvőképes legyen. Aztán ott lesz az ENSZ közgyűlése, lesz-e valamiféle kulcsfontosságú üzenet, amit mi szeretnénk közvetíteni erre. Köszönjük szépen, Karasz úr. A következő osztrák kollega, Freund képviselő úr. Hát egy kicsit más a sorrend. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszterasszony. Én is elmondom nagyon szívesen, amit Strasbourgban már elmondtam a kancellárnak. Senki olyat nem ismerek aki ö, nem kíván annak sok szerencsét. Van viszont egy pár dolog, ami irritált engem, amikor hallgattam, ez pedig az agendájával kapcsolatos. Az Európai Unió úgy tűnik, hogy az ön portfóliója igazából nem az ön hatáskörébe tartozik, úgyhogy el tudja magyarázni, hogy ön számára ez mit jelent, és egyáltalán hogy juthattunk el idáig. Egy másik dolog, ami irritál, európai kontextusban a következő. Az, e- az USA-val való kapcsolat. Van-e elképzelése, hogy eh, hogyan lehetne ezeket a kapcsolatokat újra eh, pozitívra hangolni? Van egy mantrám, mi szerint nagyon fontos egy eh, önbizalommal rendelkező erőteljes képet magáról sugárzó EU-nak, és nem tudom, hogy a tanácson belül is ennek megőrzése érdekében nem lenne érdemes az egyhangúságról lemondani. Messzerics úr. Köszönöm szépen, miniszterasszony, köszönöm az expozéját, valóban nagyon átfogó és mély értékelést kaptunk. Egy specifikus kérdésem lenne. Nyilván nagyon sok mindennel kell foglalkoznia, de ami a migrációs és biztonsági kérdéseket illeti, ugye a, a parlamentnek van egy saját jövőbeni Dublini egyezményt megreformáló elképzelése, aztán, hogy ez testet tölte az év végéig, ez még kérdéses, de ön tud-e biztosítani minket arról, hogy a, az orosz országi politikára nem lesz kihatással az önök kisebb koalíciós pártja a kormányon belül. Köszönjük szépen, Tamás. Péter Lál úr, a következő. Köszönöm szépen, miniszterasszony. Nagy örömmel tölt el, hogy meghallgathattam az osztrák elnökség ambiciózus programját, a külügyi politikát illetően, és örömmel tölt az is, hogy koherens kíván maradni a külpolitikánkat illetően. Nyugat-Balkán. Nagyon sok kérdés fölmerült már ezzel kapcsolatban, és hogy az enyém a következően hangzik. Ázsiát is említette. Tehát, ön hogyan látja a kapcsolatos, ala, kapcsolatok alakulását Japánnal? Két azt követően, hogy kettő nagyon fontos megállapodást fognak aláírni a stratégiai és gazdasági együttműködésről. Hogy fog ez alakulni a jövőben? Ez a kérdésem, és a következő hat hónapra minden jót kívánok. Alois Peterle, and finally our friend Milan Mon. Gracias, presidente. Mon barátunk következik most. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, miniszterasszony, hogy itt van, szeretettel üdvözlöm. Olyasmire hivatkoznék most, olyasmire utalnék vissza, amiről a legelején beszélt, mégpedig a Latin Amerikához fűződő kapcsolatokra és a nagy közös EULAC konferenciára, amelyre még júliusban kerül sor. Két problematikus ország is részt vesz ezen, Venezuela és Nicaragua. Venezuelával kapcsolatosan állásfoglaláson is dolgozunk, született már több ilyen korábban, ami Nicaraguát életé súlyosbodott a helyzet. Latin Amerika és a Mercosur, mint olyan, nagyon fontos partnere az Európai Uniónak, ön hogyan látja a helyzetet? Köszönöm szépen, miniszterasszony. Végezetül én magam is szeretnék egy dolgot kiragadni az elhangzottakból. Ma és tegnap került sor a Nyugat-Balkáni konferenciára, és ön is elmondta, hogy Dél-Kelet-Európára szeretnének külön odafigyelni. Az elmúlt hetek során Albániára és Macedóniára nagyon nagy figyelmet fordítottunk. Azt szeretném, hogyha Ausztria második fél évben konstruktív szerepet játszana. Azt látom itt a teremben egyébként, hogy a szerbiai és a montenegrói nagykövet békésen ül itt egymás mellett. Jó lenne, hogyha ez a két ország előrelépést tesz, további csatlakozási fejezeteket nyithatnánk meg. Ausztriának hagyományosan nagyon szoros kapcsolatai vannak ezzel a térséggel, jó lenne, ha Ausztria konstruktív szerepet játszana ebben a folyamatban, és a soros elnökség révén is támogatást nyújthatnánk azoknak, Belgrádban és Podgoricában, akik sikra szállnak az EU-s tagságért. Időközben azt mondták nekem, hogy még 10 percet tud maradni, azon túl, amit már korábban bejelentett, úgyhogy most összesen 16 perce van, hogy az EU-s külpolitikáról beszéljen nekünk. Köszönöm szépen ezt a rengeteg nagyon érdekes kérdést. Az ön kérdését, az elnök kérdését talán a román kolléga kérdésével együtt válaszolnám meg. Dél-Kelet-Európa, Bosznia-Hercegovina, választások és Moldova. Terveim szerint októberben a választások után Szarajevóba utazom, azért, hogy áttekinthessem a helyzetet. A februári szarajevói látogatásomkor felhívtam a figyelmet arra, hogy nagyon fontos a választási reform. A partnereim mindig azt kérték tőlem, hogy segítsünk, én pedig mindig azt mondtam a válasz választ jelent, hogy a segítségnyújtás nem diplomáciai kategória. Általában arról szoktunk beszélni, hogy a konvergáló érdekeket juttassuk érvénye közösen. Boszniában nem csak a választási reform fontos, hanem az is, hogy stabilizálódjon az ország, és a biztonsági helyzet is jelentősen javuljon. Ami Moldáviát illeti, ismerem az Európai Parlament ezzel kapcsolatos állásfoglalásait, és a jövő héten Bukarestbe, valamint Kisinyobba utazom, de mielőtt a Moldáv köztársaságba utaznék, szeretnék azért még a kollégákkal egyeztetni, többek között Federica Mogherinivel, és nyilvánvalóan a parlament állásfoglalását is figyelembe veszem majd. McAllister elnök beszélt a szükséges előrelépésekről. Igen, Nyilvánvalóan mindig szükség van arra, hogy a feltételrendszert meghatározzuk, illetve ellenőrizzük, hogy ennek megfeleltek-e. Egy konkrét mechanizmusra van szüksége tekintetben. A belgrádi vízumliberalizáció kérdését is megemlíteném ennek ezzel összefüggésben. Szkeptikusan tekintünk az ezzel kapcsolatos folyamatokra, és a szerbiai vízumliberalizációs politikának igazodnia kell az Európai Uniós gyakorlathoz. Gondolok itt különön, különösen az illegális migrációra Iránból, Belgrádon keresztül. Jeleztük aggájainkat ezzel kapcsolatosan, de a kritériumok teljesítéséről és az ellenszolgáltatásokról is szót kell ejteni, ezeket mindig szem előtt kell tartani, a legutóbbi csúcs alkalmával éppen ezért kiáltunk amellett, hogy Észak-Macedónia és Albánia esetében is ennek megfelelően elindulhasson majd adott esetben a csatlakozási folyamat. Fleckenstein képviselő, ön az Észak-Macedón kérdésre utalt, hogy a jövőbeni nevet használjam, illetve beszélt arról, hogy támogassuk Skopjét, ez talán így egyszerűbb megfogalmazni, hogy Skopje. Dimitrov külügyminiszterrel is nagyon jó kapcsolatokat építettem ki. És hát az előbb beszéltem a türelemről a külpolitikában, és a két érintett külügyminiszter, a macedón és a görög külügyminiszter, úgy gondolom jó példával jár, jár ebben a tekintetben. Én a magam részéről mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy a két érintett külügyminiszter igyekezete gyümölcsöző legyen. Az egyik képviselő arról kérdezett, hogy milyen szélesebb, hogyan látom a szélesebb kontextust a Trump-Putyin találkozó kapcsán. Volt egy régi kép, amely egy régi emlék, amely felmerült bennem a kérdés kapcsán egy régi konferenciáról. Winston Churchill-től olvastam nagyon sokat, és számomra ő az a személy, aki nagyon jól tudta, hogy a személyes kapcsolatok intimitása egy illúzió. Sokszor érezhetjük úgy, hogy a két ember jól kijön egymással, akkor minden rendben lesz, de nem, itt nemzeti érdekekről van szó. A következőképpen válaszolnám meg a kérdését. Néhány héttel ezelőtt találkoztam egy izraeli kollégával, aki az irodámban járt, politikai elemzőről van szó, és a következőket mondta Trump elnökről. Trump elnöknek ö, ö, nincs stratégiája. Vannak megérzései, de nincs stratégiája, és ezt az ő környezetének valahogy kezelnie kell. Manapság nincs elég ember, aki az érdekeket látja és érti, és akik esetében ez nem az emberi kapcsolatok kémiája, ha fogalmazhatok így, nem árnyékolja be ezt a stratégiai gondolkodást. Hogy Lloyd George-ot is említsem, ő annak idején azt mondta, hogy a diplomatákra nincs szüksége, nem érdemes pénzt, időt pazarolni rájuk, és aztán láttuk, hogy a különböző szerződések 1919-ben milyen eredménnyel jártak, született erről egy könyv is. Tehát mindannyian tudjuk, hogy vannak kockázatok, de szerintem bízzunk azokban, akik kezelik ezeket a kérdéseket, és sokszor a protokollosok, a diplomaták igenis jó ügyet szolgálnak, illetve jó munkát végeznek. Ivo Weigel, nagyon örülök, hogy újra itt találkozhatunk, vicces is egy kicsit, mulatságos, hogy ilyen sok év után újra találkozunk, mégpedig éppen itt. Annak idején én voltam a Depressen osztrák lap szlovéniai tudósítója, sokat jártam Ljubljánában és más szlovén városokban, kérdezett a populizmusról, a xenofóbiáról, a nacionalizmusról, és azt a kérdést vetette fel, hogy a politikának ezen olcsó formájával hogyan bánjunk. A kritikus gondolkodást kell erősítenünk. Egyszerű megoldások nincsenek. Én személy szerint a populizmus fogalmat egyébként nem szoktam használni, szerintem túlzottan inflálódott ennek a szónak a használata. Sokkal inkább a probléma szerintem abban áll, hogy vannak bizonyos vágyak, sok helyet félelmek, de úgy gondolom, hogy ezzel szemben az a megfelelő eszköz, hogyha új kapcsolatot teremtünk a polgárokkal. Szerintem az egyik-másik döntéshoz, egy kicsit elveszítette a kapcsolatot a valósággal. Szerintem Erről van itt szó, ez a legfontosabb. Én, ma, én a magam részéről próbálom megőrizni a kapcsolatot a valósággal. Egyszerűen a valóságot kell használni orientációs pontként. Ez lenne az én válaszom az ön felvetésére. Rebecca Harms, örülök, hogy újra találkozunk. Nem tudom, hogy emlékszik-e rá, de Frankfurtban 2011-ben talán az energiapolitikáról tárgyaltunk. Igaza van, egy kicsit kifogytam az időből, és ezért nem volt időm kitérni mindenre, de köszönöm, hogy a kérdése révén lehetőséget ad arra, hogy a keleti partnerségről is és az ukrajnai problematikáról is beszéljek. Nem jártam még Ukrajna keleti részében, de Kievben töltöttem három napot, és Ukrajna nyugati részén, idézőjelben. Az egész kérdéskör kapcsán elsősorban az a legfőbb kérdés számomra, hogy hogyan lehet az úgynevezett kelet-ukrajnai emberek mindennapjait élhetővé tenni. Beszélek most itt áramellátásról, vízellátásról és az aknamentesítésről. Van egy külön megbízót, megbízottunk e régió számára, Mártin Zajdig nagykövet személyében, aki a, az EBESZ számára tevékenykedik a térségben, és van egy egész sor diplomatánk, aki a hagyományos értelemben vett diplomáciát gyakorolja, az úgynevezett preventív, megelőző jellegű diplomáciát, amelyet egyébként nem nagyon szoktak észrevenni, nem nagyon szoktak látni. Egy francia tábornok egyszer azt mondta, hogy a preventív, megelőző jellegű diplomácia gyakorlóit nem tüntetik ki úgy, mint például a harcmezőn küzdőket. Ahol csak lehetőség van rá, és többször is tárgyaltam az ukrán és orosz kollégákkal, ahol csak lehetőség van rá, felhívom a figyelmet arra, hogy az emberek mindennapjait kell némiképp élhetővé tennünk. Sajnos sok oka van annak, hogy ez a dolog nem halad előre, és nem csak az egyik oldalt kell hibáztatni ezért, de köszönöm szépen, hogy az ukrán ügyre rákérdezett, mert sajnos a bevezetőmben erre nem volt időm kitérni. Hágyi Georgiú képviselő kérdése ami a migrációt illeti, és a Brexitet. Nos, a Brexit kapcsán elmondhatom, hogy bárnyi úr, a főtárgyaló, vele is találkoztam már kétszer. Ez a téma minden bizonyal előkerül októberben. Terveztem azt, hogy elutazom Írországba, és tudjuk, hogy Írország kérdése a legfőbb kérdés a Brexit kapcsán, de jelen pillanatban nem igazán merek többet mondani. Egyrészt Bárnyé úr tárgyal most az ügyben, másrésztről pedig óráról órára változik a helyzet Nagy-Britanniában. Azt hiszem, hogy nem szabad megelőlegeznünk az esetleges megoldásokat, válaszokat. Felvetette a kérdés, hogy Európa esetleg széteshet-e. Azt hiszem, hogy jóval nehezebb időkön is túl vagyunk már, jóval nehezebb időket is megéltünk. Jól emlékszem például 2003 tavaszára, amikor a közelgő iraki háború kontextusában egy nagyon-nagyon nagy megosztottság uralkodott az Európai Unióban, sőt a NATO-n belül is. Emlékszem, hogy annak idején a NATO főtitkára azt mondta, hogy nem tudja, hogyan tovább. Nagyon nagy volt a megosztottság több területen is. Persze manapság is vannak szakadékok, észak és, kelet, ész, észak és dél, kelet és nyugat között, de most a kisebb, pragmatikus lépések politikáját folytatjuk, hagyjuk Európát ott érvényesülni, ahol a nagy kérdések megoldására van szükség, és ne veszünk el a részletekben. Szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Borgéció úr kérdése. Ön azt kérdeztem, Az ön kérdésére angolul szeretnék válaszolni. Egyértelmű, hogy összesen, hogy nem lehet egyszerre megoldani ezt a problémát. 65 millió menekültről beszélünk globális szinten. Mi az osztrák soros elnökség megoldása erre? Nos, azt hiszem az elmúlt hetekben sikerült már némileg megváltoztatnunk a gondolkodást ezzel kapcsolatosan. Az összes ma rendelkezésre álló eszköz, Schengen, Dublin és így tovább, ezek egy globalizáció előtti időből származnak. Ahelyett, hogy a, megvárnánk, hogy az emberek átkeljenek a földközi tengeren, hogy eljussanak az európai hatóságokhoz. Mi azt gondoljuk, inkább a hatóságokat kell vinni az emberekhez. A mi megközelítésünk, és persze folyamatosan figyelemmel követtem azt is, hogy a különböző európai fővárosokban hogyan gondolkodnak erről, az, hogy meg kell értenünk, hogy az, amit ma migrációnak nevezünk, azt olyan eszközökkel kell kezelni, amelyekkel az emberek globalizált mozgását kezelni lehet. 10-15 évvel ezelőtt a Világgazdasági Fórum is beszélt arról, hogy a demográfia, a jövedelemben megmutatkozó különbségek, a migráció lesznek a biztonságra jelentett legfőbb veszélyek, Olaszország már 2011 óta tapasztalja ezt, mi Közép-Európában 2015 óta szembesülünk ezzel a problémával. Próbálunk új eszközöket kialakítani, olyan eszközöket, amelyek megfelelnek a globalizáció korának. Kárver úr volt a következő kérdező, Jemenről kérdezett. Hol ül? Köszönöm szépen. Igen, egy proxy háborúról van szó. És nem csak Jemenről beszélek, az összes háború, amelyet a térségben látunk, Irak, Szíria, Jemen, ezek mind proxy háborúk. Az elmúlt 15 év során én egyébként személy szerint egyszer sem beszéltem polgárháborúról, mert ezek mind proxy háborúk. A legutóbbi luxemburgi tanács alkalmával Meghallgathattuk Griffith urat az USA részéről, és ő nagyon világosan beszélt Jemenről. Figyelmesen hallgattam őt. Irán kérdése soha nem merült fel 2015-ös bombázásokat megelőzően, és Jemen egyszerűen nincs a radarunkon. Hova mennek a jemeni menekültek? Szomáliából. Nem a földközi tengeri, Szomáliában nem a földközi tengeri renkelnek át, hanem Afrika szarva felé veszik az irányt, hogy biztosítsák a túlélésüket. Jemenben zajlik a legnagyobb humanitárius tragédia 1945 óta. Tudom, hogy szörnyűséges az is, ami Szíriában zajlik, és az elmúlt években többször jártam Szíriában. Drámai, ami Szíriában történik, de Jemen helyzete valósággal katasztrofális. Szerintem kéz a kézben kell dolgoznunk az USA külön megbízottjával, Jemen ügyében, és mindazokkal, akik próbálnak segíteni a helyzeten. Karasz képviselő. Koszovó. Amikor kérdezte, hogy mi a helyzet Koszovóval, épp az merült fel bennem egyfajta további kérdésként, hogy vajon hogyan, hogyan kellene ezt megoldani. Beszélni kell egymással. Erről szól a diplomácia és a külpolitika. Semmiképpen sem szabad a párbeszéd de ettől meghiúsítani. Március 21-én épp Pristina, Skopje és Belgrád között utazgattam, és sajnálatos volt látni, szomorú volt látni azt, hogy a térségben a légkör milyen gyorsan változik. 12 órakor még senki sem tudta, hogy 17 óra 30-kor mi fog történni, semmi sem utalt a későbbi eseményekre. Szerintem figyelmesnek kell maradnunk, résen kell lennünk, és mindig a politikai döntéshozók érettségére kell appellálnunk. A térség nagyon súlyosan terhelt a történelem által, nagyon nagy adag gyakorlatiasságra van szükség. Nagyon-nagyon tüzetesen meg kell vizsgálnunk, hogy hová halad milyen irányba tart ez a két ország, és igen, a választási módusz egy dolog, de ami számomra még sokkal fontosabb az az, hogy a nagyobb európai országok, akiknek nagyobb a történelmi felelősségük, mennyiben akarnak bilaterális külpolitikát folytatni, illetve mennyire akarnak EU-s szintű külpolitikát és most is elmondom, és korábban is többször elmondtam az elmúlt hét hónap során szerzett tapasztalataimat tükrözi, az, hogy egyre kevesebb miniszter jön el a tanácsülésekre. Fantasztikus nagyköveteink vannak, fantasztikus tisztviselőink, de hát azért mégiscsak miniszterek tanácsáról van szó. Jelen pillanatban egy kicsit az a helyzet, hogy a tisztviselők munkáját másoljuk, mert ugyanazok az emberek ülnek a, a miniszterek tanácsában is, mint a hivatalokban. Több kollégámat már nagyon rég nem láttam a miniszterek tanácsában. És hát azért fontos kérdés, hogy az ember mekkora szerepvállalást irányoz elő a saját maga számára. Eugen, Eugen képviselő, Eugen Freund kérdésére válaszolva, a kormánykoalícióról szóló tárgyalások során azt folytattuk decemberben, novemberben, amit több fővárosban is látunk a Lisszaboni szerződés hatályba lépése óta. Különböző Európai Uniós ügynökségek a miniszterelnöki irodákban erősen jelen vannak. Ausztriában folytatódik egy olyan tendencia, amit máshonnan is ismerünk már. Nekem rengeteg a tendőm így, és én nem érzem úgy, hogy bármit elvettek volna tőlem. De én a külügyi tanácsüléseért is mindig elutazom, felkészülök az ülésekre, aktívan részt veszek az üléseken, és külpolitikai szintéren sok bilaterális találkozón is részt veszek. Én nem érzem úgy, hogy bármilyen feladatot elvettek volna tőlem. Transatlanti kapcsolatok, ez egy további kérdés volt. Egyenrangú partnerekként kell tárgyalnunk, ez a legfőbb szempont. Egy kicsit határozottabb Európát szeretnék. Meszerics képviselő. Köszönöm szépen, mondja Knájsz asszony magyarul. Értem. Uh, migration, Dublin 4, what kind of regulation, Russian policy? Migráció, Dublin, miféle migrációs politikát szeretnénk, ahogyan az előző kérdésem alkalmával megválaszoltam talán. Csak ennyit mondanék. A meglévő eszközök, beleértve a Dublini szabályozást és a globalizáció előtti időkből származni, származnak. Az volt az illúziónk, hogy csak néhány száz ember fog majd menekült státuszért folyamodni, de ma teljesen más a helyzet, és a jelenlegi helyzet egészen más eszközöket követel meg. Ami Oroszországot illeti, Oroszország nagyon sok téma kapcsán partnerünk, dolgoznunk kell ezeken a témákon. És tisztában kell lennünk a földrajzi adottságokkal is. Mi volt a legutolsó? Ázsia és Latin Amerika. Tudom, hogy már csak egy percem van, már csak egy percem marad sajnos Latin Amerikára. A jövő héten megpróbálok minél több időt tölteni a latin amerikai kollégákkal. Már nagyon várom, hogy találkozz, újra találkozzam néhányukkal, és a közgyűlés alkalmával ez is majd a napi rendben szerepel. A németek azt szokták mondani, hogy Elég bátorságra van ahhoz szükség, hogy az ember bizonyos dolgokat ki is hagyjon. Nem tudunk majd, nem tudok majd mindenről tárgyalni, hiszen másfél kontinensnyi országról van szó, prioritásokat kell meghatározni. Egy kis közép-kelet európai országból jöve az ember nyilvánvalóan egészen máshogyan gondolkodik, mint az Atlanti óceán másik oldalán. Ez tény, ez így van. Megpróbálunk realistáknak lenni, megpróbálunk minden tőlünk tehetőt megtenni. Az elkövetkezendő hat hónapban az, e, az imént említett fő problémákkal kívánok foglalatoskodni, és hogyha az ember realista, akkor nem tud nyilvánvalóan mindenütt ugyanúgy jelen lenni. Nem tudok ugyanolyan módon jelen lenni Közép-Amerikában és Latin-Amerikában, mint mindenütt máshol. De hát itt van az EKS, a külügyi szolgálat. És ahogyan mondtam, a jövő héten lesz a SZELAK találkozó, a közgyűlés, külön kitért Nicaragua és Venezuela kérdésére. Folyamatosan figyelünk az eseményekre, nyomon követjük a helyzetet, Ausztriának nincs már Caracasban nagykövetsége, de az EKS-szen keresztül nyomon követjük a helyzetet, és hogyha a sürgősség megköveteli, akkor mindent megteszek, hogy ott is legyek, és ahogyan korábban beszéltem róla, ahol szükség mutatkozik rá, természetesen helyettesítem Federica Mogherinit. Láttam korábban az ülések listáját, latin-amerikai ülés nem volt a listán, de hogyha a helyzet úgy kívánja, jelen leszek. Latin Amerika egyébként személyesen is nagyon közel áll a szívemhez. Kihagytam valakit? Nagyon szépen köszönöm az idejüket, a legjobbakat kívánom, és remélem megfelelő jó körülmények között újra találkozhatunk majd. Köszönöm. Minister Kneissel, we thank you for this debate. And we, Köszönjük szépen, Kneisel asszony, az, hogy részt vett a vitában, és tényleg a legjobbakat, sok szerencsét is kívánunk. Reméljük, hogy valóban konszenzust tud építeni, és meg tudja oldani a problémákat, és számos nagyon komoly európai problémára. Biztonságos utat, jó utat kívánok vissza Bécsbe. 20 perc késésben vagyunk, kedves kollégák, úgyhogy szeretném folytatni az ülést. Azok, akik Montenegróra nem kíváncsiak, kérem hagyják el csendben a termet, és egy perc múlva folytatjuk. So, ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, 20 perces csúszásban vagyunk, úgyhogy folytassuk. Az ötös napi rendi pont következik. A jelentés a bizottság Montenegróról szóló 2018-as jelentéséről. Szerbia, Koszovó, Albániáról beszéltünk júniusban, most pedig Szerbiával és Montenegró is indikatív időpontot adtak az esetleges csatlakozáshoz, de természetesen még majd meglátjuk, hogy hogyan tudnak teljesíteni. A tár a 31 fejezetet már megtárgyaltak a 35-ből, de még vannak komoly kihívások és nagyon fontos területek, mint például a szervezetbűnözés elleni küzdelem és a médiák szabadságának biztosítása. Most először is a jelentés tevőnknek, Charles Tanaknak adnám át a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Tudatában vagyok annak, hogy ma délután Montenegróról tárgyalunk egy kicsit a, közben a Cityben a Berlin típusú tárgyalások mennek. Sajnálom, hogy a külügyminiszter nem tudott jelenni, de biztos, hogy ezzel együtt nagy siker lesz, és az Egyesült Királyság a Brexit után is a Nyugat-Balkánon érdekelt akar lenni mint jelentéstevő megpróbáltam kellő egyensúlyt találni az előrehaladás kapcsolatban, illetve arról is szólni, hogy mi az, ahol még javításokra van szükség. Montenegro az élen jár. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ez a jó hír, most azt tudom, hogy a 35 fejezetből 31-et már megnyitottak, ezzel úgy gondolom, hogy megint csak egy kicsit talán többet remélhetünk, mint amit a többi országoktól remélünk. És természetesen üdvözölhetjük, hogy azért viszonylag magasra tették a lécet. Legutóbbi jelentésünk óta volt elnökválasztás, gratulálhattunk Dzsukanovics elnöknek, a jelentés erről azt, hogy az az alapjogokat mind biztosították, ez üdvözlendő üdvözölhető az, hogy szinte minden politikai párt visszakerült a parlamentbe, a részleges bolykottot a, a, követően, ami 2016 óta volt érvényben és feltételek nélkül kerültek vissza a különböző pártak, amit én is mindig is kértem a kormány a végrehajtó hatál, hatalom felelős azért, hogy hajtsák végre az ajánlásokat, ez viszont csak akkor végezhető el, hogyha politikusok visszakerülnek a helyükre. Fontos javítani a helyzetét, az újságíróknak és a média szabadságon is javítani kell. Vannak még ilyen kérdések, és ez természetesen ez belső ügy Montenegro számára, nekik kell megoldaniuk, de ugyanakkor fontos, hogy a legjobb gyakorlatokat alkalmazzuk, és hogy a kormány elkötelezze magát a teljesen független média környezet mellett. Egy újságírót, Oliver Lakicset meglőtték, és a, a háza előtt, és hát a médiák szabadsága csorbát szenved, más újságírókat pedig állítólagos korrupciós ügyek miatt fogtak perbe. Ezek, a kisze, ezek az esetek természetesen a szélsőségek, és volt olyan időszak is, ahol csak 8 megfélemlítési ügy volt, de ez is túl sok, hogyha ez újságírók ellen történik. Tehát mindenképpen jogorvoslatra van szükség és ez fontos a további lépések szempontjából, tehát szervezetbűnözés korrupció ellen fel kell lépni. Fontos még, és meg kell néznünk olyan további fejleményeket. Új ö, ö, kinevezési rendszert vezettek be a ö, bírák részére, ez is egy további lépés, és fontos még a különböző bűnüldözési ö, tárgyalásokról. Ö, nem szeretnék egyenlőre kommentálni részletkérdéseket olyan ügyekben, amelyek ítélet, amelyek ügyében még nem született meg az ítélet. De fontos, hogy az összes bírósági tárgyalás közvetítésre kerüljön, ez biztosíthatja az átláthatóságot, és ez nagyon fontos, hogy mindenféle konspirációs teóriát el lehessen oszlatni. Tehát egyenre a jó úton halad Montenegro és a jó módon, és úgy gondolom, hogy más a idő kérdése, hogy Montenegro teljes jogú tagjává válhasson az Európai Uniónak. Ért, érdekelne, a, érdekel a kollégáknak az észrevételei, és kép, készen állok, hogy bármilyen egyéb pontot is tisztázza Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen Charles Tanoknak. Most pedig akkor a montenegrai ö, delegációnak vezetőjének szeretném David Mertnek megadni a szót. Én kétszer annyit szeretnék beszélni, mert a szocialista árnyék nevőként is beszélek, meg saját nevemben is. Először is aki Szúr szeretnék köszönetet mondani Tanok úrnak az együttműködésért az elmúlt években, igazi barátja Montenegrónak, és biztosan, hogy hiányozni fog nekik a nyugat-balkáni stratégia bemutatásakor a bizottság hangsúlyozta, hogy milyen eredményeket ért el Montenegró, minden fejezetet gyakorlatilag megnyitottak, Éppen ezért fontos montenegrói hatóságok számára, hogy tovább erősítsék a reformokat bizonyos területeken, hogy 2025-ig eljussanak a elvégezzék a feladatokat. Fontos még a jogállamiság, a korrupció ellenes harc, a sajtószabadság területén tenni, és fontos, hogy folytassák a közigazgatási reformot, jobban használják fel a szociális költségvetéseket és a társadalombiztosítás alapjait is. Fontosak a stratégiák és a diszkrimináció elleni küzdelem együttműködésre számíthatunk, úgy, ahogy ez a korábbi években is történt. És akkor most eh, még néhány szót szeretnék beszélni a stabilizációs eh, ügyekről. Nagyon átfogó császnak a jelentése. A legtöbb elemet eh, átvettük tőle is a jövő heti AKC tárgyalásokhoz is. Néhány észrevétel a, nagyon jó az ellenzékkel kapcsolatos hírek, visszakerült az ellenzék is, mert a demokratikus reformok nagyon is Európa pártiak. És ez nagyon sokban segíti, hogy a kormány tovább haladjon az uniós csatlakozás irányában. A választásokkal kapcsolatban egy kicsit én kritikusabb lennék. Charles azt mondja, hogy az alap szabadságjogokat biztosították, ugyanakkor azért, utána nagyon kevés analitikus jelentés készült, és általában nagyon nehéz a nagy közönségnek, a szavazóknak tájékozottan szavazniuk. Az átláthatóság, az információk a jelöltekről nem mindig megfelelőek vagy elegendőek, ez bizonyos aggodalomra ad okot. Az OECD tett javaslatokat a reformokra vonatkozóan. Tudom, hogy a parlament és a kormány is vizsgálja ezeket, és remélhetőleg majd előbbre tudnak lépni e tekintetben is. A média szabadságot illetően Charles említette az aggodalmakat, de meg kell mondani, hogy az értékelés tekintve azt mondhatjuk, hogy nem történt igazi előrelépés. Nem sikerült a média szabadság területén igazán áttörést elérni. Erőfeszítések történtek, de eh, nem. És még egy kérdés volt, amit nem említettek, és nem hangsúlyozásra került, ez pedig a magántulajdonhoz való jog. Számos jelentés született, eh, a montenegrói hatóságok önkényes kisajátításokat végeznek, eh, úgymond közértekből, de úgy tűnik, hogy ez eh, annak tudható be, hogy a montenegrói alkotmányban a magántulajdon, illetve annak védelme hát nagyon vérszegényen szerepel remélhető, hogy e területen is sikerül majd előbbre lépni, hogy a magántulajdon és az ezzel kapcsolatos jogok megfelelő védelemben részesüljenek, és hogy ne legyenek olyan kisajátítások, mint a kommunista rezsim idején. De végezetül összességében én is azt mondanám, amit Charles mondott, hogy nagyon komoly munkát végzett el Montenegro az elmúlt időszakban, és szeretném elmondani, hogy remélem, hogy ez a jelentés végül is elfogadásra kerül. Elnök, köszönöm szépen, David Martin. A Montenegro delegáció és az SND árnyék jelentőstője nevében, és most következnek a további árnyék jelentős tevők, ha itt vannak. Néppárt. Péter Le úr következik. Köszönöm szépen. Szeretnék összetett mondani tanók úrnak az újabb kitűnő és nagyon realista jelentéséért Montenegróval kapcsolatban. Nagyon örömmel látom, hogy általánosságban történt előrelépés, és nem szeretném elismételni a már elhangzottakat, és egyes elemeket sem kívánom kiragadni, ahol még további előrelépésekre van szükség. Montenegro ismételten bizonyította, hogy előrelépésre van lehetőség, és ezért is került jobb státuszba a csatlakozási folyamaton belül. Sikereket ért el a koszovói határ kérdésben is, és ezért meglepetést okozott számomra, hogy azt olvashatjuk, hogy a határ kérdést más országokkal is megkívánják oldani. Az osztrák asszony is említette, Fontos, hogy a megfelelő úton haladjanak tovább, és a delegációnk is ezzel foglalkozik, és köszönj, örülünk ennek. Elnök, köszönöm szépen Péter képviselőnek. Alde részéről Hedosz úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék gratulálni tanok úrnak a szöveghez, és köszönöm neki a munkát. Egyetértek az elhangzottakkal. Montenegro az elmúlt egy év során is előrelépést ért el, de ugyanilyen fontos megemlíteni azt is, hogy bizonyos területeken nincs előrelépés, különösen kiemelném a sajtószabadság témáját. Ezzel összefüggésben ez az egyik legfontosabb terület, amely jelzi egy adott ország demokráciájának az állapotát. Nem csak az elmúlt évben nem volt előrelépés, hanem sok-sok éve már nincs előrelépés, megtámadják, megfélemlítik az újságírókat, az öncenzúra terjedését is említeném, és így tovább. Az elmúlt egy évben Horvátország, elnézést, Montenegróban számos nagyon fontos törvény született, például a közszolgálati törvény, a montenegrói rádióról és televízióról szóló törvény, és így tovább. De meg kell várni azt is, hogy mi történik ezen jogszabályok, ezen nagyon fontos jogszabályok végrehajtásában, hiszen viszonylag könnyű egy törvényt elfogadni, de a végrehajtás, a megvalósítás már sokkal bonyolultabb kérdés. Szemet, szeretném megemlíteni azt azonban, hogy a közbeszerzések területén és nagyon elterjedt a korrupció, és ezen a téren is az elmúlt évben nagyon kevés volt az előrelépés. Emellett külön megemlíteném a digitális eszközök terjedését az országban. A digitális technológia egyre nagyobb teret nyer, Montenegróban is, nagyon fontos továbbá a nyilvános adatok hozzáférése, például a vállalkozások számára a az ingatlan ügyletekben, és így tovább. És még egyszer köszönöm szépen Tanok úrnak ezt a nagyon jó jelentést. Most pedig akkor a zöldek következnek, ez elég csúr. Én is köszönök szépen, és szeretnék csatlakozni kollégáimhoz és gratulálni Tanok úrnak a jelentéshez. Valóban rendkívül jó jelentésről van szó. Talán az egyik legegyszerűbb eset a nyugat-balkáni országok közül, mindazonáltal ez mindenképpen egy rendkívül jó jelentés, és gratulálok a jelentéshez. bátorítani toríthatjuk Montenegrót, és általában a jó irányba halad a megfelelő úton az uniós tagság irányába, és általában teljes mértékben támogatjuk a nyugat-balkáni országokat, hogy teljes jogú taggá válhassanak. Ezzel együtt szeretnék felvetni néhány kérdést. A hetes bekezdésben a jelentős nagyon helyes, tevő nagyon helyesen azt mondja, hogy az egyik legfontosabb kérdés az antikorrupciós, korrupció ellenes ügynökség létrehozása. Szeretném megemlíteni, hogy az egyik szakmai NGO, nem kormányzati szervezet az éppen elbocsátották a személyzetét, és ez nem az első ilyen eset, amikor civil szervezeteknek a tagjait, képviselőit elmozdítják. Ez mindenképpen egy aggasztó dolog, jel, és jó lenne, hogyha itt azért a kormány ezt felülvizsgálná ugyancsak a korrupció haté- elleni hatékony fellépés fontos, és tapasztalatból beszélem. Ez mindenképpen átláthatóságot kíván a tekintetben, hogy miről, mire költik a közpénzeket. Nem minden tagállam jeleskedik e tekintetben. Sajnálattal tapasztaltuk, hogy nagyon sok információ az új jogszabályváltozások miatt eltűnt, illetve valójában az átláthatóság mértéke csökkent, privatizáció, energiaszektor, a költségvetési kifizetésekkel kapcsolatban is a választás megelőző időszakra vonatkozóan vannak problémák, itt is meg kellene fordítani a tendenciát. Ha vannak problémák a korrupció ügyében, és úgy gondoljuk, hogy vannak, akkor ezt is prioritásként kezelni. Környezetet illetően teljes mértékben támogatjuk a 29-es bekezdésnek a, van elmondatokat, fontos a környezetvédelmi hata, hatástanulmány például a vízi erőművek esetében, a, és a, Maradzsa folyó projektja az is véd, veszélyeztet bizonyos védett területeket. Itt a nemzeti szabályozást esetleg érdemes lenne felülvizsgálni. És a megfigyelő misszió az elnöki változásnál jelen volt. Még egy általános észrevételt szeretnék tenni nem az a igazán fontos, ami magán a választás napján történik, és nem ettől függ, hogy mennyire tisztességes vagy átlátható egy választás, hanem az is, hogy a kampány időszakra vonatkozik, és valamilyen módon el kell érnünk, hogy jobban tudjuk ezt az időszakot is értékelni. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Hacsicsárcsú úr a zöldek nevében. Thank you, Mr. President. I don't have... Köszönöm szépen, elnök úr, nem sok mondani valóm van. Montenegro valóban nagyon sokat tett a, a, már eddig is a csatlakozási folyamaton belül. Köszönöm ö, tanok úrnak a kiegyensúlyozott ö, jelentését, kitűnő munkát végzett. Kétségtelen, hogy Montenegrónak még sokat tennivalója ahhoz, hogy az unió tagja lehessen, de egyetértek Vezeli Csúrral, hogy nagyon sok ország hasonló problémákkal küzd, de segíteni kell az országokat is, amelyek csatlakoznak. A korrupció egy nagyon fontos kérdés számunkra. A kopenhágai kritériumok teljesítése ugyancsak egy nagyon fontos kérdés. A média szabadsága fő problémát képez ebben az országban a közpénzek költésével kapcsolatban el kell értnünk, hogy hatékonyabban járjanak el, és végezetül szeretném elmondani, hogy a jelentésben van egy mondat arról, hogy Montenegro hogyan csatlakozik a NATO-hoz. Véleményünk szerint egy ország, amelyik az Unióhoz csatlakozik, annak semmi köze ahhoz, hogy milyen egyéb ambíciói vannak, és milyen más szervezetekhez kíván csatlakozni. Köszönöm szépen. Thank you, Mr. Haji Joshua. EFD. Köszönöm, EFDD nincs jelen, e NF sincs itt. Úgy tűnik, hogy akkor a listámon még egy valaki szeretne hozzászólni, Picula úr. Vala Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm Császten a kolléga újabb jelentését. Egy nagyon átfogó, kiegyensúlyozott dokumentum született, amely világosan felsorolja azokat a területeket, amelyeken Montenegro az elmúlt években, illetve az elmúlt egy évben jelentős előrelépést tett, de rámutat azokra a súlyos problémákra is, amelyek az országban uralkodnak, például egyre nagyobb, egyre több erőszakos cselekményre és gyilkosságra kerül sor a szervezett bűnözéssel összefüggésben, ami nek kapcsán romlik a lakosság biztonságérzése. biztonságérzete. A sajtószabadság is jelentősen sérül, másrésztről persze vannak előrelépések is, hiszen Montenegro a, tárgya, a tagsági tárgyalások során előrelépéseket tett a különböző fejezetekben felsorolt követelmények kapcsán. A demokratikus standardok területén javulás történt, de azért még mindig vannak hiányosságok. Montenegro hozzájárul a térségben megvalósuló együttműködéshez, Természetesen még tisztázni kellene a szomszédokkal a még nyitott határkérdéseket, és erre felhívja figyelmet a jelentés is. Az Európai Unió tagság felé vezető úton Montenegrónak még meg kell oldania a nyitott kérdéseket, alkalmazkodni kell az Európai Uniós standardokhoz, ezért fontos, hogy a hatalom birtokosai beszéljenek a lakossággal a csatlakozás hatásáról a szociális rendszerre is. Emellett reménykedünk abban, hogy a továbbiakban is előrelépésre kerül sor. Köszönöm. Thank you, Tonino Pizzula. Köszönöm szépen, Pizzula úr. Valaki más kére még a kollégák közül szót? Úgy látszik, hogy nincs. Akkor nem tudom, hogy a Ricsi Nír részéről van-e itt valaki, Jézus Klimenó. Nem látom sajnos, szemüvegem nincs itt, vagy lehet, hogy szükségem volna a szemüvegre, de öné a szó. Thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők, először is Szeretnék gratulálni a Montenegróval kapcsolatos jelentéstervezetért a raportőrnek. Abszolút egyetértünk a, az országjelentésben szereplő és az ön jelentéseiben szereplő és ott visszaköszönő megállapításokkal. A Nyugat-Balkáni Stratégia és a Szofiai Deklaráció ugyanabba az irányba mutatnak, és ezek a témák már több ízben napirendbe kerültek. A csatlakozási tárgyalások során 31 fejezetet sikerült megnyitni, hármat időlegesen le is zárni, és június 25-én a legutóbbi kormányközi tárgyalásokon is előrébb jutottunk. Ugyanakkor további előrelépés csak akkor lesz lehetség, hogyha megfelelő prioritást kapnak a szűk keresztmetszetek a jogállamiság területén Montenegrában, az emberkereskedelem kapcsán, a pénzmosás kapcsán, valamint az illegálisan szerzett vagyon kivizsgálása ügyében. Az állami műsorszolgáltatók és független tényfeltáró újságírók elleni támadásokat ki kell vizsgálni. A 23-as és a 24-es fejezet töv, továbbra is meghatározza a tárgyalások ütemét. A politikai helyzetet illetően minden politikai képviselőt arra biztattunk, hogy térjenek vissza a parlamentbe, és ott folytassák a tárgyalásokat. A legtöbb ellens, ellenzéki párt képviselőnek visszatérése biztató, és bízunk benne, hogy a tárgyalások folytatódhatnak. Az önök üzenetei a parlament részéről, illetve a bizottság részéről, részéről bizonyosan segíti, támogatja az országot a demokratizálódás útján, illetve az EU tagság vezető, felé vezető úton. Köszönöm szépen még egyszer, egyrészt a jelentéstervezetet és a nagyon értékes hozzászólásaikat is köszönöm. Köszönjük szépen Kiménérő asszonynak. Bárki más kére még szót? Nem tudom, az LKS e részéről van-e itt képviselő? Nincs. Akkor visszaadom Tának úrnak a szót. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm ezeket a pozitív véleményeket a kollégák részéről, bármely oldalra is nézek. A magam részéről én is egyetértek a, a 2025-ös csatlakozási időpontot, amelyet kilátásba helyeztek de természetesen a ö, zene füleimnek az, hogy a szocialisták részéről azt hajlom, hogy a magántulajdonhoz való jog az egy nagyon fontos, sarkalatos kérdés. Ö, nagyon sok más kérdés is örömmel töltött el, pozitívan reagáltak erre, és nyilván az, hogy nagyobb beleszólása legyen a civileknek abba, hogy kit lehet megválasztani, és egy nagyon fontos témakör. Aztán a Horvátországgal való határok kérdése és azoknak a séthetetlensége, erről már egy másik dokumentumban is szóltam, ugyanúgy egy lényeges pont, de nem voltam tudatában például a 25-ös fejezetben szereplő földhivatali regisztrációkkal kapcsolatos ügynek, de örömmel fel fogom ezt is venni. Ugyanúgy hallottam még olyan kérdésről, amely tekintetében több információra van szükség, de természetesen a transzparencia, a közbeszerzési szerződések és állami szerződések körében kivizsgálásra szorul és támogatásra szorul. csak asszony asztala ez egyébként. És hát ez egy szinte önmagát generáló folyamat lesz. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a hozzászólásot. A GUE részéről már nagyon régóta vitában állunk bizonyos kérdésekben, évek óta, és az, hogy a NATO és a az EU két teljesen különböző szervezet, ezt én is látom, de multilaterális szervezetekről van szó mindkettő esetében, amelyeknek megvannak a közös értékei, a békét szolgálják, és azt gondolom, hogy támogatnunk kell az euróatlanti irányultságot is Montenegro esetében. Hogyha NATO kvázi az előszoba, akkor az EU lesz a következő lépés. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen ezeket az záró megjegyzéseket. A kollégáknak is köszönöm a hozzászólásokat. Hagy emlékeztessem önöket a következő lépésekről. Augusztus 30-a 11 óra lesz a módosítók benyújtásának a határideje. Szeptember 27-én tárgyaljuk újra ezt a kérdést. Október 8-9 fogunk szavazni, itt az AFED-ben, a plenárison pedig a második plenárison. Erről viszont később kapunk visszaigazolást. A hatos napi rendre pontra térünk át, és behoztunk negyed órát. Most az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetéséről lesz szó, az összes szakaszról. Két ö, különálló, de szorosan összefüggő elemről van szó. Egyrészt a bizottság által előterjesztett költségvetés tervezetnek a módosításáról, fogunk beszélni, másrészt pedig egy ezt kísérő állásfoglalási indítványra vonatkozó véleményt fogunk elfogadni. Hogy most Benifej urat szeretném kérni, hogy mutassa be a saját véleményét, hogyan ölt formát mindez a tervezetben. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak a különböző frakciók részéről, hiszen így van egyfajta alapunk arra, hogy elkezdjünk gondolkodni a 2009. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésről. Nagyon sok minden a terveink közül most már a mandátumok részét is kéri, képezi a trialógus kontextusában, és ez azért fontos, mert mi is szeretnénk letenni a kézjegyünket a költségvetést illetően. Mik az alapvetések? Ezek lesznek a, a tárgyalási pozíciónk alapját képező legfontosabb elképzeléseink. Az elmúlt években az volt a szokás, hogy egyfajta dogma mentén haladtunk, és a dogma az volt, hogy csak takarékoskodni lehet. Most azonban olyan helyzetben vagyunk, amikor a külső fellépéseket is optimalizálni fogjuk tudni. Itt tehát egy hosszabb távú ügyről van szó, ugyanakkor azokra a szövegekre kell fókuszálnunk, amelyeket kulcsfontosságúknak tartunk. És itt gondolok a négyes szakaszban a növelésre, a törökországi menekültek finanszírozását, finanszírozó eszközökre gondolok, de ugyanígy ide sorolom a nyugat-balkáni politikai reformokra szánt összegeket. Ugye a balkáni stratégiát már említettük ebben a kontextusban, és ez összefügg a törökországi helyzettel is. És a legutóbbi választások is megérdemli, eredményeinek ismeretében is megérdemli a civil társadalom, hogy megfelelő támogatást kapjanak, azaz, hogy elhelyezésben részesüljenek a menekültek Törökországban. Sok esetben korlátozott pénzügyi eszközök álltak sok rendelkezésünkre, például az afrikai menekültek befogadását illetően Ukrajnával kapcsolatban is több támogatást szeretnénk, Líbiát is említenem kell, hiszen itt az emberi jogok tekintetében sokkal hatékonyabban kell felhasználni az eszközöket, itt az emberi jogokat, támogatókat is kiemelném, akik stabilizálni kívánják a békét, akár a teljes keleti régióban, közelkeleti régióban. Várom a hozzászólásaikat annak érdekében, hogy ezeket, ezt a szöveget még kiteljesítsem, tökéletesítsem. A Költségvetési Bizottsághoz is el fog jutni, majd pedig ugye a tanács felé is be lesz csatornázva. Köszönöm már most azoknak a kollégáknak, akik a hozzászólásaikat megosztották velem, és bízom abban, hogy a továbbiakban is nagyon jól fogunk tudni együtt dolgozni. Köszönöm szépen, Benifej úr! Most pedig akkor áttérünk a felszólalókra, akik a listán már szerepelnek. Egyetlen egy kollega jelezte eddig, hogy kéri a szót. Most már ketten vannak. Úgyhogy az egyetlen Dan Christian Prédának adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy látom, hogy öten vagyunk összesen ebben a bizottságban, és mindenkinek nagyon kellemes nyaralást szeretnék kívánni. Ami pedig a megfogalmazott véleményt illeti, amit Bonifé kollega készített, először is gratulálni szeretnék neki ehhez az első ö, változathoz, a külső finanszírozási eszközökről. Egyetértek vele a következő évi költségvetés nagyvonalai illetően, és a négyes szakaszt illetően a forrásoknak a növelése erre a szakaszra az egy jó előrelépés véleményem szerint, de hozzátenném, hogy fontos megjele, megjegyezni, hogy ennek a növekedésnek a célja a főként a törökországiban lévő menekültek támogatása a válság a saját szomszédaiságunkban, vagy másodt a világban, az egy külön kérdés. És a Nyugat-Balkánban a politikai reformokra következő orz, összegek és nem igazán mutathatóak ki. Ebben a térségben, Nyugat-Balkánban, vagy Dél-Kelet-Európában, ugye a miniszter azt mondta, nem lehet azt, hogy e, ennek a, ezen célra célra jutatott összegeket lefaragjuk, miközben ez egy Európa számára fontos térség. Továbbá aggódom azért is, hogy a szomszédsági eszközökre túl nagy az összeg. És nem tudom, hogy milyen véleményt fog majd mondani a szakbizottságunk erről. Jó lenne a közös biztonsági ö, célokra szánt költséget is emelni, miközben ezt csökkentette a bizottság. A béke és stabilitásra szánt összegek, a külső szolg- fellépésekre szerintem nem elegendőek a források. Ugyanakkor szeretném üdvözölni, hogy az európai védelmi célok beemelésre kerültek, és ez fontos szerepet játszhat az elkövetkezendő években az európai védelem konszolidálása tekintetében. Mint árnyék jelentéstevő, nagyon jó kapcsolatban állunk kollégámmal, és remélem, hogy végül is majd minden, amiről beszéltünk, az majd benne lesz a szövegbe. Köszönöm, elnök úr. Thank you, Christian Preda. Köszönöm szépen, Christian. Préda. ingasszony következik. Köszönöm szépen. Először is el kell mondanom, hogy németül fogok hozzászólni, és a tolmácsokkal való szolidaritásomnak is szeretnék hangot adni, akik ma már a 36. napnál tartanak a sztrájkukat illetően. Rövid leszek. Összességében nagyon sok területen támogatni tudjuk ezt a tervezetet, különös tekintettel a Törökországot érintő eszközöket. Támogatjuk tehát az ezzel kapcsolatos megállapításokat. Összességében azonban a trust fundokat, illetően a hiányzó transzparencia miatt nagyon kritikusan szemléljük ezeket az alapokat illetve nem tudjuk, hogy mi lesz, mi kerül finanszírozásra. És elsősorban az afrikai menekülteket segítő alapra gondolok itt. Abban egyetértek, hogy a konfliktus megelőzése több eszközt kell szánni, ugyanakkor felteszem a kérdést, hogy mindig csak az eszközök, a pénzeszközök hiányáról van szó, vagy talán inkább a megfelelő politikai orientáció hiányzik. Példaként említeném Ukrajnát, mert nem neoliberális és autoritár autoriter politikával fog ez az ország felemelkedni, csak akkor, hogyha korrupciót visszaszorítják. Tunézia másik témám. Az Európai Unió gazdasági támogatását amit egyébként az IMF hitelek tekintetében is igaz, nem túl sokat hozott a konyhára, illetve hát nem sok eredményt hozott. Inkluzíve mediáción. Líbia tekintetében is egyetértek azzal, amit leírt. Nem kell exportálni katonai felszerelést ide. És skandallum, hogyha az Európai Unió emberi jogokra hivatkozik, és úgy érzi, hogy elkötelezett ezen értékek irányában, miközben Líbiában és Észak-Afrikában pénzeszközöket csatornáz annak érdekében, hogy ezeket az embereket, hogy úgy fogalmazzak, távol tartsuk magunktól. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, Lőzing azt mondja az elnök. Kedves kollégák, bárki más kére még szót? Kánor. Nagyon rövid leszek, és Bonifei úrhoz fordulok. Nagyszerű munkát végzett. Ez egy nagyon világosan megfogalmazott dokumentum, teljesen egyértelmű az irány, és szeretnék gratulálni ehhez a kiváló munkához. Köszönöm szépen, azt hiszem, hogy ezzel mindannyian egyetértünk. Rendkívül jó munkát végzett Benifei kollega. Mark Johnsonnak fogok szót adni a DJ Near-től. Hol ül? Itt jó, látom. Brit vagy ír? Ír vagyok. Rendben. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek is. Ez a vélemény, tervezet illetve annak a bemutatása nagyon időszerű, különös tekintettel ugye a költségvetési eljárásra, hiszen a tanács a saját megfontolásaiban előrébb jut, és a holnapi koreper keretében lesz is egy tárgyalás és egy állásfoglalás a költségvetést, illetően ez pedig a bizottság mutatja majd be. Két dolog van, amelyek a tanácsi megbeszélésekből már kiderültek, és amelyek jól beleillenek ebbe a tervezetbe, és talán az önök megközelítését is befolyásolhatja. Ezeket pedig szeretném is megemlíteni. A Nyugat-Balkán az egyik, erről már szó volt Párizsban ma, és Törökország a másik. Ha megengedik, Törökország tekintetében, mivel ez egy kicsit Nehéz néha pontosan dekódolni ezeket a dokumentumokat. Elmondom, hogy mi a mi javaslatunk. Ezt követően pedig tájékoztatnám önöket arról is, hogy melyek a legújabb trendek, amelyek kirajzolódtak a tanácson belül. A költségvetési tervezeteket illetően általában a számok vezérelnek bennünket, amelyeket a stratégiai dokumentumokból veszünk ki, és Törökország tekintetében egy elég jelentős összegről van szó. A múlt évben voltak olyan események a költségvetéstető aláhozása során, amelyek 175 milliós csökkentést irányoztak elő a bizottsági javaslatban a 2018-as költségvetésre vonatkozóan. Tehát a tavalyi javaslatban 175 millióval kevesebb jutott Törökországnak az eredeti javaslatunkhoz képest. Ezt az összeget másra tudtuk felhasználni, 100 milliót legalábbis, 75-öt pedig tartalékba helyeztünk. Az idei év elején ugye az, EPA, az IPA szabályzatnak megfelelően nyomon követtük a pénzköltést, és ezért további 78 millióval csökkentettük a teljes volument. Tehát 2018-ra összességében 253 millióval kevesebb eszköz jut Törökországnak. Nyilván a parlament által elfogadott 2018-as költségvetésre vonatkozó megállapításokat megszívleltük, és amikor Hán biztos úr itt volt a stratégiai tárgyalás témájában, a stratégiai dokumentum kapcsán, akkor már bejelentése került, hogy lesznek további csökkentések. És hát ez most meg is valósult Törökország való, vonatkozásában a 2019. évi költségvetési tervezetet illetően. Pénzügyi tervezés. Általában ugye Törökországra vonatkozóan 650 milliós nagyságrendben, kicsit alatta van az összeg, ez az a volumen, amire javaslatot teszünk. És hogyha ebből kivesszük a törökországi menekülteket eh, szolgáló eszközt, akkor ez összesen tehát 252 millióval kevesebb, nettó értéke ennek kicsit kevesebb, mint 400 millió euró. Tehát ez a 395 millió, amit javasoltak, ez szinte egybeesik ezzel. Költségvetési sorokról beszélek, és egy zárójeles megjegyzés is engedjenek meg. Három fő költségvetési sorról kell gondolkodnunk, kettő, inkább azt mondom, amely a 22-es fejezet alá tartozik. És itt a politikai reformokra és az európai joganyaghoz való közelítést szolgáló fellépéseket támogató eszközök, illetve az ezt lefedő sor. És a másodikhoz hasonló a gazdasági, társadalmi és teritoriális fejlődést szolgáló költségvetési sor. Tehát a csatlakozni kívánó országokra ezt a két sort szoktuk figyelembe venni. Említettem a 253 milliós csökkentést az MFF keretében, amelyre az indoklása a stratégiai dokumentumban szerepel. Ez már munkacsoporti szinten elfogadásra került, de nem hinném, hogy a tanács rövid időn belül el tudja fogadni ez egyébként további csökkentést irányoz elő Törökországra vonatkozóan a költségvetési sort, illetően majdnem 147 millió eurós összegben. Ezt egyébként az első költségvetési sorra koncentráljuk, ami a politikai reformokat hivatott szolgálni. Annak érdekében, hogy közelíteni tudjanak ezek az országok a közösségi joganyokhoz. Amennyiben ez lesz a végső pozíció, akkor ez elég nagy problémát fog okozni, hiszen ez a költségvetési sor az a sor, amelyen keresztül támogatjuk Törökországot az EU-s programok részvételében is. Erasmusra gondolok, fiskálisra gondolok, a vámokra gondolok a kábítószer elleni küzdelemre gondolok, a bűnöldözésre, tehát a társadalmat általánosságban súlyosan érintő programokra van, van szó, miközben mindezeket a programokat ebből a költségvetési sorból finanszírozzuk és hát nemzetközi szerződésekben le van fektetve az EU és a Törökország között, hogy ezt vállaljuk, tehát itt ezt tiszteletben is kell tartani. Ez tehát jelen pillanatban elég nagy aggája tölt el bennünket, és a tanácson belül is az érintetteket. Ha a parlament nem vonja vissza, vagy nem fordítja meg tanácsi szinten ezt a javaslatot, tehát a költségvetési tervezet visszaállítására nem történik eh, kísérlet, akkor ez lesz a eh, forgatókönyv, és nem lesz tárgyalás. Másrésztről, és remélem, hogy sokan így gondolják, a parlament hajlandó arra, hogy 2019-re eh, vonatkozóan csökkenti a törökországi költségvetést, akkor mindenképpen nagyon óvatosan el kell, el kell gondolkodni azon, hogy melyikhez nyúlnak hozzá, és azt is nagyon óvatosan kell tenni. Mert ez a költségvetési sor lesz az, amely segítheti a törökországi helyzetet. A másik dolog, amit szerettem volna még kiemelni, a Nyugat-Balkánnal kapcsolatos. Amikor 350 253 millióval csökkentettük a török büdzséjét, akkor szem előtt kellett tartanunk a nyugat-balkáni fejezetet is. Tehát, hogyha a stratégiai papírokat vizsgáljuk, és összevetjük mondjuk a javaslatokat az egy évvel ezelőtti helyzettel, akkor itt egy netto növekedés látunk 200 milliós értékben. Jelenleg a multi-country program alá tartoznak ezek a, az összegek, és politikai reform területén ugye csökkenést láttunk, ezt mindjárt el is magyarázom. A politikai reformokra 189 milliót irányoztunk elő, ez egy állandó összeg, és az előző évhez képest 10 millióval nőtt ez a mostani évben. és tulajdonképpen itt plusz-minusz, tehát, tehát egymáshoz viszonyítva kell ö, ö, szemlélni, hogy mi a növekedés és mi a csökkenés. A DG NIR hajlandó és kész arra, hogy bármilyen támogatást adjon önöknek, amennyiben ezt igénylik, bármiféle információra, értékelésre, magyarázatra van szükségük, örömmel, örömmel fogjuk ezeket önöknek megadni. Köszönöm szépen, Johnson úr. Köszönjük ezeket a nagyon részletes magyarázokat. Beni Fejű kérdezem, hogy ő válaszolni kíván-e, parancsoljon. Um, yes. Köszönöm szépen. Colleagues for the work that we have done together. Köszönöm a kollégáknak az együttműködést, és köszönöm mindenkinek a kedves szavakat, és köszönöm szépen a DJ Nér részéről elmondottakat is. Nyilvánvalóan az aggodalom érthető, de sokkal könnyebb lenne számunkra az együttműködés a tanácssal ebben a témában, hogyha a szakbizottságnak és nekem jelentéstevőként eljuttatnák a részleteket. Mikrofonon kívüli hozzászólás. Jó lenne, hogyha a jelentés tevő számára hasznos információkat eljuttatnák hozzám, illetve hát az egész szakbizottságnak is az átláthatóság jegyében. Több részletet szeretnénk tudni, több részletinformációra lenne szükség arról, hogy a civil társadalom támogatására vonatkozó költségvetési sor hogyan alakul, illetve a programok kapcsán is több információra, konkrét számokra lenne szükségünk. Jó lenne, hogyha konkrét információkat kapnánk arról is, hogy a pénzeket hogyan használják fel, mert így megkönnyítenék a dolgunkat. Mert számomra logikusnak tűnik azon a érvelése, de tudni kellene a a tényeket, a részletes információkra is szükség lenne. Köszönöm. Köszönöm szépen. Időközben szeretném üdvözölni az egyik vendégünket. Németországban 16 tartomány van, de gondolom Lőzing asszony is egyetért azzal, hogy alsó szászország a legszebb, ez a mi hazánk, ugye? Alsó szászország miniszterét üdvözölném itt az AFET szakbizottságban. Sok szeretettel. Most pedig, ha senki nem szeretne már hozzászólni a témához, emlékeztetnék arra, hogy július 16-a hétfő a benyújtásának határideje, addig lehet a mi módosítóinkat és a költségvetési módosítókat is benyújtani, és most szóltak nekem, csak angolul lehet benyújtani a módosítókat. Remélhetőleg az AFED-ben augusztus 29-én tudunk szavazni a témáról. Hetes napi rendi pont, egyéb kérdések, van-e önnek valami mondani valója nincs? Akkor a következő ülés augusztus 29-én, 30-án lesz. Most lezárom az ülést, és pontosan 5 órakor folytatjuk a kibővített elnökségi ülést, ami egy zárt ülés, ezen csak az AFET koordinátorok és az elnökségi tagok lehetnek jelen. Köszönöm szépen, szép estét mindenkinek, és jó szurkolást!